Kolumbia nagyon sajátos helyzetben volt eh, még a régión belül is, hiszen eh, ott tartottunk, hogy már majdnem háború tört ki Venezuelával. Nagyon nehéz volt a kapcsolatunk eh, Ecuadorral. És az emberi jogok megsértőinek listáján szerepeltünk az interamerikai bíróságon, illetve a Genfi bíróság fekete listáján is rajta voltunk ilyen szempontból, és nagyon sok közép-amerikai ország bevezette velünk szemben a vízumkényszert, illetve néhány karibi ország is. Az Európai Parlamentben jóvá hagyták a szabadkereskedelmi megállapodás Kolumbiával, ugyanúgy, mint Észak-Amerikában, de ez nagyon nagy vitát váltott ki, és megpróbáltuk belül belső viszonyainkat is rendezni, és a külső viszonyainkat. Az volt a szándékunk, hogy konszolidáljuk a gazdaságunkat konkrét politikai intézkedésekkel, és arra is tettünk javaslatokat, hogy oldjuk meg az elmúlt 50 év gyakorlatilag civil, illetve polgárháborús helyzetét. Megkezdtünk egy tárgyalási folyamatot, amely egy komoly, eh, reális és eh, méltó tárgyalási folyamat volt a FARC eh, gerilla szervezettel. Ami a gazdasági területet illeti, a kongresszus ban megpróbáltunk egy reformot elfogadtatni, ami biztosítja kellőképpen a kormányozhatóságát az országnak. Követve azt a példát, amelyet Abraham Lincoln-tól tanultunk, vagyis, hogy próbáljuk bevonni politikai ellenfeleinket a kormányzás munkájába a kongresszusban kellett biztosítanunk az ország kormányozhatóságát, hogy jogi alkotmányos reformokat tudjunk indítani, és így konszolidálni tudjuk a gazdaság helyzetét is. Ezzel nagyon pozitív eredményeket sikerült elérnünk az elmúlt években, egészen odáig, hogy ma azt mondhatjuk, Kolumbia Latin Amerikában az az ország, amely a régióban a legmagasabb gazdasági növekedést mutathatja fel, nálunk a legalacsonyabb a régióban az infláció mértéke. Kolumbia az az ország, ahol a legnagyobb a foglalkoztatás bővülésének mértéke, 50 hónapja, folyamatosan hónapról hónapra bővül a foglalkoztatás, és először fordul elő, hogy itt legális és nem illegális munkahelyek teremtéséről van szó. Ez a növekedés, gazdasági növekedés nagyon egészséges volt, nagyon jó hatása volt a szociális helyzetre is, ami számomra fontos prioritás volt. Az elmúlt négy évben sikerült csökkentenünk a szegénység mértékét Kolumbiában, szinte e, e, majdnem 10%-kal csökkentettük, e, ez egy rekordmérték, a szegénységet. Latin Amerikában négy év alatt senkinek nem sikerült egyetlen országnak sem ezt a mértéket produkálnia. És ezt a szélsőséges segénység, a mély szegénység esetében sikerült leginkább megtennünk, hiszen ez az egyik legfontosabb célunk, hogy a területünk, az ország területén felszámoljuk a mély szegénységet. És egy olyan országról beszélünk, amelyért korábban szégyenkeznünk kellett, hiszen Latin Amerikában az egyenlőtlenség bajnokai voltunk, csak Haiti volt jelentősebb az egyenlőtlenség, és ma sikerült ezt a szakadékot egy kicsit csökkentenünk. Most valahol az átlagba tartozunk, persze még hosszú, áll, e- hosszú út áll előttünk, még mindig jelentős a szegénység Kolumbiában, a népesség 30%-át érinti körülbelül, a mély szegénység pedig 8%-ot. Nagyon nagy a különbség a gazdagok és a szegények között, illetve a különböző régiók között is óriási szakadék tátunk ezért még, mint mondtam, hosszú út áll előttünk, de a legfontosabb feladat az, hogy ebben az irányban tovább haladjunk, hogy valóban fel tudjuk szabadítani az országunk lehetőségeit, és el tudjuk érni a békét. 50 év belső megosztottság, konfliktus és háború után. Ez a háború nagyon sok fájdalmat, veszteséget okozott, több mint 6 millió áldozata van ennek a, ennek a polgárháborúnak, és itt az ideje, hogy megpróbáljuk helyreállítani a helyzetet, gyógyítani a sebeket, amelyeket a háború ejtett a kolumbiai családokon, otthonokon. Most ezt a kárpontlási törvényt fogadtuk el, amivel több mint 400 ezer áldozatnak kártérítést biztosítottunk. Persze még sok mindenkit segítenünk el, és említettem a 6 milliós számot, amely az áldozatok száma. És mindig is tudtuk, hogy nehézségekkel, akadályokkal kell majd szembenéznünk, és én is megtanultam, hogy a béke folyamat sokkal nehézkesebb, mint a háború elindítása. Volt részem a háborúban is, és úgy vettem észre, hogy ezt nagyon hatékonyan tudjuk művelni, de megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének is, és úgy gondolom, hogy Kolumbiában megérett a helyzet arra, hogy egy sikeres békefolyamatot indítsunk el. Több mint három éve, három és fél éve zajlik ez a tárgyalási folyamat. Azzal kezdtük, hogy először egy titkos tárgyalást indítottunk a gerilla szervezettel, a fárkal, hogy meg tudjunk alkotni egy napi napirendet. Egy olyan napirendet, egy olyan amely alapján elindíthattuk ezt a folyamatot, és azt mondhattuk ennek a folyamatnak a végén, hogy a konfliktusnak vége. A titkos tárgyalások sikerre vezettek, és így öt pontban állapodtunk meg, és két évvel ezelőtt Oszlóban kimondhattuk a nemzetközi közösség előtt, hogy az öt pontban megállapodásra jutottunk. És erről már háromban végleges megállapodás született. Az első a vidékfejlesztés, megállapodásra jutottunk egy sor intézkedésről, amely a kolumbiai vidéknek, a, gazdaság, a mezőgazdaságban dolgozóknak elismerést ad, és sajátos helyzetüket elismeri, hiszen ezekben a területekben koncentrálódott a szegénység és a háborús konfliktus is. És azután a második pont a megállapodásunkban az úgynevezett politikai részvételre vonatkozó pont volt. Alapvetően abban állapodtunk meg, hogy megerősítjük és elmélyítjük a demokratikus rendszert Kolumbiában. Vagyis nagyobb képviseleti lehetőséget adunk azoknak a területeknek, zónáknak, amelyeket a konfliktus sújtott, és akik addig nem rendelkeztek megfelelő képviselettel a kongresszusban. Több garanciát kívántunk adni a politikai ellenzéknek, több biztosítékot a működésükre. Az volt a célunk, hogy jobban működjön a demokrácia, a demokratikus rendszer. Természetesen ez egy folyamatos erőfeszítés minden demokratikus államban. És Azután eh, volt egy olyan pont, eh, ami számomra talán a legfontosabb volt a kezdetektől. Eh, én nagyon fontosnak tartottam, hogy ez a napirenden maradjon, és ez a kábítószer kereskedelem. A FARC gerilla szervezettel megállapodtunk, hogy közösen dolgozunk ezen az ügyön, hogyha le tudjuk zárni a konfliktust, és az illegális gazdaságokat felkívánjuk váltani legális termelési lehetőségekkel, hogy a kolumbiai területről kiszorítsuk a kábítószerkereskedelmet. Ez egy nagyon lényeges kérdés volt, nem csak Kolumbia számára, hiszen ez az ország több mint 30-35 év alatt nagyon megszenvedte a kábítószer kereskedelem következményeit, például az erőszakos cselekményeket, amelyektől szenvedtünk 30-35 évig. Ez nagyon lényeges az egész régió számára, és nem csak Kolumbia számára, mert az a relatív siker, amelyet elértünk abban, hogy visszaszorítottuk a kábítószerkereskedelmet Kolumbiában, és felléptünk a nagy kábítószerkereskedő kartellekkel szemben, ez eh, nagyon előnyös a szol- szomszédaink számára. Ez nagy siker volt, és eh, ez olyas valami, mint eh, amikor a vizet az ember az egyik ponton pumpálja, és a másik ponton megjelenik, tehát ez az egész régióban kiterjedt eredményeket hozott. Európában is, hiszen itt nagyrészt fogyasztják azt a kokaint, amit nálunk megtermelnek. Sajnos mi voltunk a világon a kokain legnagyobb szállítói, előállítói. A FARC gerilla szervezet védelmezte a, az ültetvényeket, és még taposóaknákat is elhelyeztek az ültetvények köré, hogy amikor a hadsereg megpróbálja felszámolni ezeket az ültetvényeket, akkor ebben megakadályozzák őket. Ez több ezer áldozatot követelt ez a fajta védelem, úgynevezett védelem. Vagy egyszerűen halomra lőtték a rendőröket könyörtelenül, amikor megpróbálták felszámolni a, a kokaültetvényeket. Megpróbálunk tehát most erőfeszítéseket tenni, hogy legális ültetvények kerüljenek a kokaültetvények helyére. Két pont maradt még hátra az ötből, a legnehezebbek az átmeneti igazságszolgáltatás kérdése az áldozatok számára. Én a kezdetektől a megoldás középpontjába kívántam állítani az áldozatok kérdését, a konfliktus központjába, és enélkül nem lehet békefolyamatot elképzelni. Miért eh, jártunk el így? Olyan sok eh, áldozatról van szó, hogyha ők nem kapnak kárpótlást, akkor az ő e, áldozati szerepük e, folyamatosan fennmarad. Ezért e, neveztük el átmeneti igazságszolgáltatásnak ezt a rendszert, amelyel az áldozatokat próbáltuk kárpótolni. Hogy az igazság, az igazságszolgáltatás érvényesüljön, a kárpotlás, és az, hogy az őket ért sérelmek ne fordulhassanak elő a jövőben. Minden megnyugtató béke megoldásnak ezek az alappillérei. Éppen ezért egy nagyon bátor és eddig soha nem lépett lépést tettünk. Arra hívtuk fel az áldozatokat, hogy a Havanában tárgyaló felekkel álljanak szemben, illetve hogy őket képviseljék a képviselőik ebben a tárgyalásban, hiszen maguk az áldozatok tudják csak elmondani, hogy hogyan gondolkodnak, mi mentek keresztül, és ők hogyan éreznék a jogaik helyreállítását igazságosnak. Mi vagyunk az első ország, amely egy háborús konfliktust a római szerződés értelmében kíván megoldani, erre eddig nem volt precedens. Ezért minden lépés, amit teszünk, nagyon nagy figyelem középpontjában áll, hiszen a nemzetközi közösség folyamatosan figyeli a lépéseinket. Az áldozatok ügyének rendezése a konfliktus rendezésének középpontjában áll. Van, aki úgy gondolkodik, hogy az áldozatok jogairól tárgyalunk, nem. Ezek nem tárgyalás tárgyai, hanem arról tárgyalunk, hogy hogyan tudjuk a konfliktus megoldásában leginkább biztosítani az ő jogaik érvényesülését. És mi az ötödik pont a tárgyalásokban? a DDR, vagyis a reintegráció, a leszerelés, és hogy a fegyveres csapatok visszatérhessenek a civil életbe. Hogyha erről az utolsó két pontról megállapodást tudunk kötni, azt mondhatjuk, hogy vége a háborúnak Kolumbiában. Nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy összetudjuk egyeztetni a nemzetközi közösség elvárásait, illetve a kolumbiai nép elvárásait, illetve a saját törvényeinket, alkotmányunkat a FARC elvárásaival, már ami az átmeneti igazságszolgáltatást illeti és ezért kérjük a nemzetközi közösséget, Európát, hogy minket politikailag ebben támogasson, hogy meg tudjuk hozni a szükséges döntéseket, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy elérjük a békét, és ez tartós béke legyen, és fenntartható béke. Me han preguntado también és mi történik a másik csoporttal, ami egy kisebb csoport, és amely több mint 50 éve szintén háborúban áll. Ez a Nemzeti Felszabadító Hadsereg, ez egy másik gerilla szervezet, ami, ami Kolumbiában működik. Gyakran felteszik ezt a kérdést, és erre csak azt tudom mondani, hogy most velük a titkos tárgyalások szakaszában állunk. Mint említettem, a Fárkal is volt egy ilyen titkos tárgyalási szakasz annak idején, ezért most nem tudok részleteket elárulni arról, hogy az E ellennel milyen tárgyalásokat folytatunk. Nagyon fontos, hogy a két fegyveres csoporttal békét tudjunk kötni. Természetesen ez nagyon lényeges, és Szeretnénk majd egységesíteni a tárgyalásokat egyszer a két fegyveres csoporttal, ez a célunk, ez természetesen, de ezt majd csak a kellő időben tudjuk eh, megtenni. Mindennek megvan a maga ideje. És eh, zárószóként még annyit, annyit mondanék el, hogy Kolumbiában a béke különleges ajándék volna az ország számára, és eh, ennek a fegyveres konfliktusnak a hatásai Kolumbiában katasztrofálisak voltak. Már óriás előlépeseket tettünk gazdaságilag, társadalmilag az elmúlt néhány évben a konfliktus közepette. El tudják képzelni, hogy mire volna képes ez az ország háborús konfliktus nélkül. A gazdasági növekedés lehet, hogy még két eh, százalékkal eh, növekedhetne folyamatosan a jelenlegi helyzethez képest. A számítások szerint sok régióban a gazdasági növekedés eh, a jelenlegi mértéket 4%-kal is meghaladhatná, de nem csak erről van szó, hanem arról a sok szenvedésről, amelyet a kolumbiai nép átélt a népességnek óriási százaléka, akiknek menekülniük kellett otthonukból, akik eh, a nagyvárosok nyomornegyedeiben eh, tudtak csak eh, menedéket találni, szörnyű körülmények között, egészségügyi és oktatási körülmények között, ezért az ő számukra is óriási lehetőségeket jelent a béke esélyének megjelenése. És el kell ismernünk a tárgyaló felünket is, hiszen a FARC komolyan bocsátkozott ebbe a tárgyalási folyamatba, olyan komolysággal, amelyről, komolya, amelyről komoly, korábban nem tett tanúbizonyságot, korrektül és komolyan tárgyalt velünk, és ezért ezt el kell majd ismerni hogyha ebben az irányban tovább haladunk, és reméljük, hogy ez sikerülni is fog. Ehhez a nemzetközi közösség támogatására is szükségünk van. Ez az egyik feltétel, ami korábban nem volt jelen, és most jelen van. Egy ilyen fontos folyamatban nem tudunk tovább lépni a nemzetközi közösség támogatása nélkül. Végül pedig a következőket kell még elmondanom. A béke milyen előnyöket jelent Európa számára. Ezek is nagyon jelentős előnyök, nem csak olyan értelemben, hogy például milyen hatással járna ez a, az európai városokban a kokain kínálat csökkenése tekintetében, hiszen tudjuk, hogy jelenleg a fogyasztás egyre bővül, hanem környezetvédelmi szempontból is. Kolumbiában a biodiverzitás talán a leggazdagabb a, az egy négyzetméterre, négyzetkilométerre számított biodiverzitás mutató nálunk a legmagasabb a világon. Óriási víztartalékokkal rendelkezünk, és ennek a kihasználását nagyon súlyosan érintette a konfliktus, vagy az ásványkincsek illegális kitermelése és óriási vetteséget okozott környezetvédelmi szempontból is. Ez tud majd változni a béke nyomán. Óriási környezeti előnyei lesznek tehát mindennek, nem csak Kolumbia, hanem a világ egésze számára hiszen könnyebben meg tudjuk állítani az erdők kiirtását, illetve vissza tudjuk szorítani a kábítószerkereskedelem hatásait. Az a célunk, hogy 0%-os karbonkibocsátással rendelkezzen 2020-ra a gazdaságunk. A béke folyamat azt a háborús konfliktus zárja le, amely talán az egyetlen volt, amely még a nyugati féltekét ilyen mértékben sújtotta. Ezért kérjük a nemzetközi közösség támogatását, az Európai Unió támogatását, ez, e, ez nélkülözhetetlen számunkra. Ezt meg is kaptuk az eddigiekben, ezt a támogatást, nem csak szavakban, hanem tettekben is, és ebben az utolsó szakaszban is e, talán még nagyobb szükségünk van erre, hogy legitimitást kapjon ez a folyamat, és meg tudjuk hozni az utolsó fontos döntéseket, amelyek ennek az abszurd háborúnak végre véget vetnek. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez felhívás volt, olyan felhívás, amely a támogatásunkat élvezi. A, az andokig közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős intergruppal együtt tartjuk meg ezt az ülést, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm ennek elnökét, és meg is adom a szót neki, tessék. Köszönöm szépen, és köszöntöm a kolumbiai elnököt is, illetve a megjelent nagyköveteket. Megtiszteltetés ez számomra, és a szakbizottságunk számára is, hogy fogadhatjuk önöket és az egy közösség képviselőit is. Meg kell ismételnem azokat a szempontokat, amelyeket majd bizonyára sokan fel fognak vetni a multilaterális megállapodásokkal kapcsolatosan, de rá kell mutatnom, hogy véleményem szerint melyek azok az aspektusok, amelyek E, Kolumbiával kapcsolatban leginkább felmerülnek. Véleményünk szerint ki kell emelnünk az Európai Parlament fontos szerepét a vízumok e, tekintetében. A vízumkönnyítés Kolumbiával kapcsolatosan nagyon fontos kérdés volt. Az Európai Bizottság egy olyan véleményt fogadott el, amely pozitívan értékeli e, a feltételek teljesülését, az emberi jogokra is vonatkozik ez, illetve egy elismerés a gazdasági teljesítmény szempontjából és az állampolgári jogok elismerésének a szempontjából is. Az Európai Parlament szerepét el kell ismerni, hiszen ennek a gyors folyamatnak fontos szereplői voltunk, hogy a szakbizottságban és aztán a tanácsban is zöld utat kapott ez az ügy, és 2015-es negyedévében ez életbe is fog lépni, illetve a második negyedévben végleg életbe lép a vízumkönnyítés. A Schengeni térséggel való kapcsolatunk alapján tudjuk, hogy milyen fontosak az ilyen eh, vízumkönnyítési eh, lépések. A fenntartható növekedés, a gazdasági fejlődés eh, elősegíti a külföldi beruházásokat, befektetéseket, és kétségtelen, hogy ez az ország érdekét szolgálja és a, hozzájárul a jóléthez. Tudjuk, hogy milyen óriási szenvedésen ment keresztül ez az ország, és most egyre biztonságosabb országá válik, és ez a világ minden száma, országa számára példaértékű. Szeretnék rákérdezni a e, demokrácia minőségére és a demokrácia és az emberi jogok kérdésére. E, nagyon fontos, hogy büntethet, büntetlenség ne érvényesüljön az országban. E, dialógus folyamatra van szükség, amiben érvényesülnek a következmények. Igen, elnök úr, gyorsan fogok beszélni és a béke folyamat és elismerést érdemel, és természetesen a kábítószerkereskedelem szempontjából is figyelembe kell venni a béke folyamatban. Nagyon fontos, hogy a béka, béke útját választotta az ország, és ez példaértékű modell az új Kolumbia a többiek számára is példaértékű kell, hogy legyen. Párbeszédre van szükség, de a büntetlenséget nem szabad megengedni. Santos elnök Kolumbiája olyas valami, ami példaértékű, és úgy gondolom, hogy ez új referencia a nemzetközi közösség számára is. Köszönöm szépen! Kedves eh, elnök úr, én fogom folytatni alelnökként ezt az ülést. Nelenge úrnak adom meg a szót, aki a Nemzetközi Bizottságnak, a, illetve az Interbizottságnak a jelentéstevője öné a szó. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy itt újra találkozhatunk. Többször is volt már lehetőségünk arra, hogy Kolumbiában egyeztessünk a kereskedelmi egye, egyezményről, és az INTA szakbizottság a kereskedelmi egyezmény illetékes bizottsága, ami nagyon fontos volt, hogy megegyezzünk az elvekről, a kereskedelmi egyezményt vezérlő elvekről, amely aztán majd növekedést jelent Kolumbiának. Ez 2012-ben meg is valósult. Illetve azt is, abban is megállapodtunk, hogy az egyezmény mellett egy ütemtervet fogadunk el, amely a fenntarthatóság javítását célozza. Ez, nagyon örülök, hogy ebben sikerült megállapodásra jutni. Azt hiszem, hogy mindez a stabilizációs folyamathoz hozzájárult. Márciusban jártam utoljára Kolumbiában, és nagyra értékelem azt, hogy nyitottan, őszintén tudtunk beszélni arról, hogy mi az, ami jól működik, és arról is, ami még igaz, nem igazán működik jól. Úgyhogy hát nem a folyamat végén vagyunk, hanem a folyamat elején vagyunk, és itt igyekszünk közösen előrelépéseket tenni, főleg ami a munkavállalói jogok biztosítását illeti. Emellett nagyon fontos szerepet játszik, vagy ebben nagyon fontos szerepet játszik a békefolyamat. Ön említette, hogy a békefolyamatnak köszönhetően a kereskedelmi egyezményt még jobban meg lehet tölteni tartalommal, és ez további növekedést tesz lehetővé az országban. És emellett a kereskedelmi egyezményt stabilizálni tudja, hiszen gazdasági kapcsolatok lehető, erősítését, megerősítését teszi lehetővé. Úgyhogy remélem, hogy tudjuk folytatni az együttműködést. Meg vagyok győződve arról, győződve arról, hogy ez a béke folyamat nagyon fontos építő eleme a jövőnek. A Friedrich Ebert Stiftung publikációját tartom a kezemben, ez az alapítvány gyakran kritikusan kísérte az önök országának a fejleményeit, és ez a publikáció azt a címet viseli, hogy Kolumbia a béke mellett teszi le a voksát. Ez nagyon fontos, hogy nagyon széles körű szövetség támogatja ezt a folyamatot. Azt gondolom, hogy a kereskedelmi bizottság ezt ebben támogatja önöket. Köszönöm szépen! kedves kollégám. 15-en szeretnének még hozzászólni, úgyhogy azt kérem, hogy mindenki röviden beszéljen, hogy még a válaszokat is meg tudjuk hallgatni. Éppen Morgeréni fő megbízott hívott telefonon, és arról tájékoztatott, hogy a Koszovó ügyben egy vizsgálatot indított, és az ügy kivizsgálására kinevezett egy személyt. Megadom a szót a következő hozzászólónak. Europeo Az EPP nevében szeretnék szólni. Elnök úr, üdvelem, és nagyon, üdvözlöm, és nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Önök számomra eh, szimbolizálják az Európai Unióval való különleges kapcsolatokat. Deferencia este Parlamento y esta Comisión por el nagyon aktív szerepet játszott ez a szakbizottság, vezető szerepet eh, a Kolumbia és Európai Unió közötti kapcsolatokban az elmúlt években. Először például amiről egyébként a Nemzetközi Biz- Kereskedelmi Bizottságának elnöke is beszélt a kereskedelmi kapcsolatokban, és hogy véglegesíteni sikerült ezt a megállapodást, amelyről ön is beszélt, és ami hozzájárul a kereskedelmi kapcsolatok újraélesztéséhez. Ami pedig a kétoldalú tárgyalásokat és kapcsolatokat illeti, ez is egyre nagyobb lendületet kap, és a jövőben az Európai Unió és Kolumbia között remélhetőleg jelenkülni fognak ezek a kapcsolatok. A parlament kiemelt szerepet kapott ebben, ahogyan a kollégám is beszélt már erről, és remélhetőleg ez a szerep a jövőben is érvényesülni fog. Önök az elmúlt években fontos reformokat hajtottak végre, és Ön is említette a gazdasági eredményeiket, hogy milyen alacsony az infláció mértéke, és hogy egyedülálló lépéseket tettek a szegénység felszámolásában. Lenyűgözőek ezek az eredmények. Ebben a reform szellemben nagyon ambiciózus folyamatot indított el, a belső békekötés folyamatát. Az európai Unió intézményei ebben nyilván támogatni szeretnék, és támogatták is, akár pénzügyileg is, és érdekelne, hogy mi az, amit ön vár tőlünk, milyen támogatást kér az európai intézményektől, a külügyi bizottságtól, a parlamenttől a béke folyamat támogatásában. Nagyon aktív ország a csendes óceáni térség eh, szövetségében Kolumbia és ezen a területen milyen lépéseket terveznek. Köszönöm szépen. Dass der kolléga Howard az egy kürzerer Biztos vagyok benne, hogy Howard kollega sokkal rövidebb idő alatt eh, le tudja zárni. Howard kollega, köszönöm szépen. Nagy eh, örömömre szolgál, hogy itt van az elnök úr. Sok szeretettel köszöntöm, és azt remélem, hogy hogy az Európai Unió aktív szerepet játszhat majd az önök országának a béke folyamatának a lezárásában, amely remélhetőleg sikeres lesz ebben az összefüggésben, és ismerve az ebben az esetben, ebben a folyamatban be felmerült visszaeséseket, visszalépéseket, egyes politikusok támogatják azt a lehetőséget, hogy bilaterális tűzszünetet, állap, tűzszünetben állapodjanak meg Kolumbiában, ezt el tudják -e gondolni, és az Európai Parlamentnek mit tud mondani erről a lehetőségről. Ez ugyanis a jövőbeni béke tesztje lehet az áldozatok jogait nagyra tartja az elnök úr, és ennek nagyon örülök. Az ENSZ jelentés azonban két nappal ezelőtt elmondta, hogy kijelentették, hogy maguk az áldozatokat képviselő szervezetek is, tagjai is halálos fenyegetéseknek lettek kitéve Havannában. Hogyan tudják biztosítani eh, azt, hogy az áldozatok eh, szervezetei, a képviselő szervezetek, amelyek nem csak részt, eh, ott vannak, hanem részt is vehetnek a tárgyalásokon, meghallgatják az, ők, az ő hangjukat, az ő véleményüket. Mit tud mondani ma az áldozatok képviselőinek, akiket halálos fenyegetések érnek? Az emberjogi főmegbízott azt mondta, hogy tavaly Kolumbiában sajnos a leg erőszakosabb eseményekre került sor az elmúlt évtized, egy évtized óta, és az emberjogi jogsértésekben még mindig 95%-ban büntetlenség valósul meg. Ön, ön személyesen is kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt megszüntetik. Ami az emberjogi aktivistákat illető testőrök és számukra rendelkezésre bocsátott gépkocsi költségvetését azonban 50%-kal csökkentették. Miért van ez így? ami a sikeres békefolyamatokat illeti, ez nem csak az jogok visszaállítását illeti, hanem az eddigi esetek felgöngyölítését és az büntetlenség megszüntetését. Köszönjük, hogy részt vett a mai ülésen, és sok sikert kívánunk! Nos, most már csak egy percet tudok adni. Dr. Charles Tanok következik. Köszönöm szépen, elnök úr, sok szeretettel köszöntöm az ECR nevében. Gratulálok, hogy újra választották Kolumbia elnökének, és még mindig emlékszem arra, hogy milyen csodálatos látogatást tettünk az ön székhelyén és akkor az EU-Kolumbia szabadkereskedelmi megalapodás mellett kardoskodtunk. Én nagyra értékelem Kolumbiát, és Uribe elnök munkáját is nagyra értékelem, és ezzel, az egy, ezzel egy időben csök, csökkentették a, a bűncselekmények számát, a, és, és az háború által sújtott országban egy kisebb gazdasági csodát sikerült elérniük. Nagyon örültem annak, hogy 5%-ot érhet el a növekedés, még akkor is, hogyha Perút szomszédos országgal összehasonlítjuk Perúval, és nagyra, nagyon örülök annak, hogy a fárkal megvan a remény a, a béke megkötésére. A, és ön mediátori szerepet játszik ebben a béke folyamatban. Azt reméljük, hogy ez hosszú távon valódi fenntartható békét jelent és gazdasági növekedéshez is vezet. A béketárgyalások tükrében milyen a kapcsolat Venezuelával. Úgy tűnik, hogy Maduro eh, elnök alatt rosszabb a helyzet, mint Chávez alatt volt. Eh, romlott a helyzet, a farkkal kötött béke milyen hatással lesz erre? Másodszor, ami a mm, drogkereskedelmet illeti, ez nálunk és más országokban is nagyon fontos eh, téma, kérdés, a drog liberalizációval kapcsolatban nem csak a, <clears throat> a puha drogok, például a karabisz esetében, ezek liberalizáció esetében merül fel a kérdés, Ön mit gondol a, a kapitószerv felhasználás megtiltása milyen hatással lehet itt a, erre a kérdésre? Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy újra itt üdvözölhetem. Egy évvel ezelőtt egy liberális csoport látogatott el önhöz, önökhöz Kolumbiába, és nagy dolog, nagy eredményeket láttunk, a szociális politika, a család kócsok, részvétele, a családi életben a környezetvédelem kérdése, a béketárgyalások. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek a béketárgyalások hogyan tudnak strukturális, hogyan fognak strukturális békéhez elvezetni. Nem csak a FARC, hanem más terrorista szervezetek is léteznek, működnek ebben az országban, hogyan tudják a békét kiterjeszteni mindenkire, hogy ezek valódi strukturális, hosszú távú megoldást jelentsenek. Köszönöm szépen, és minden, sok sikert kívánok Önöknek. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani Szántos elnök úrnak, hogy ellátogatott hozzánk, és megosztotta velünk a gondolatait. Gratulálok azért, amit sikerült elérnie, és remélhetőleg a havanai folyamat tovább vihető. Nyilván sok még az aggodalom, hiszen az önországa átélt már népírtásokat és súlyos háborús cselekményeket, és az szakszervezeti képviselők is nagyon veszélyes helyzetben vannak, tavaly több mint 70-et, idén több mint 41 gyilkoltak meg közülük, és ezért nagyon fontos, hogy a középpontba állítsuk az áldozatokat, és hogy a félkatonai szervezetek erőszakos cselekményeit is leállítsák, hogy az, Európa, hogy az emberi jogok nak megfeleljenek, és a strukturális okokat is megszüntessék a konfliktusban, hogy egyeztessenek eh, az eh, áldozatok szervezeteivel, illetve a benszülöttek, illetve az eh, a mezőgazdasági termelők szervezeteivel is. A párbeszédben részt kell, hogy vegyenek ezek a társadalmi szervezetek, arra is rá szeretnék kérdezni, hogy nem gondolja-e, hogy a farkal és az Elenával folytatott tárgyalások során kétséges ez, hogy ilyen terrorista szervezetekkel folytatnak tárgyalásokat, amelyek terrorista szervezetként vannak nyilvántartva az Európai Unió listáján. Sí, presidente. Eh, köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm azért, hogy ma eljött hozzánk, és egy olyan kérdésre szeretnék rákérdezni, amelyre egy másik kollégám is rákérdezett, de ön ezt nem említette, a szabadkereskedelmi szerződés életbelépése óta milyen változások történtek, mi nem látjuk ezt ennyire pozitívan az én frakcióm szempontjából ezt a szerződést. A szabadkereskedelmi szerződés még nem érte el a népességet, vagy a kávétermelőknek nem volt ez előnyös, és az alkalmazása óta nem csökkent azoknak a fekete pénzeknek a mennyisége, amelyek a bűnözők kezén forognak, és nem hozott ez valódi előnyöket a népesség szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi felügyelet mechanizmusai hiányoznak, és a konkrét kérdésem, elnök úr, megpróbált E, erről tárgyalást folytatni az Európai Unióval, és hogyha megkezdődött ez a párbeszéd, akkor ennek már milyen eredményeit tudja felmutatni. Köszönöm. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, responder. Azzal kezdeném, hogy válaszolok milyen úrnak, hiszen ő arról tett fel kérdést, hogy eh, Kolumbia mire számít Európától, illetve a Csendes-óceáni Szövetség eh, munkájára is rákérdezett. Mi mire számítunk? Arra számítunk eh, itt európai látogatásom nyomán, hogy politikai támogatást nyerünk el. Egy olyan pillanatban, amikor nagyon nehéz döntéseket kell meghoznunk amelyek lehet, hogy nem fognak mindenkit kielégíteni. Lehet, hogy nem lesz ezekkel senki teljesen elégedett. Ilyenek ezek a jó megállapodások, amikor a megállapodás megszületik, mindenkinek egy kicsit elégedettségére szolgál, de nem teljesen elégíti ki senkinek az elvárásait. És ezt várjuk, ezt a támogatást a nemzetközi közösségtől, hogy ez a precedens nélküli folyamat tovább haladhasson, és az igazság szolgáltatás érvényesülhessen. Az igazság nem lehet a béke akadálya. Ebből indulunk ki. Valahol egy kompromisszumra van szükség. A békét kívánjuk elérni, számunkra ez a legfontosabb, és itt kell politikai támogatást szereznünk az ügyünknek. Ami ezt a folyamatot illeti, nagyon sok projektet próbálunk átstruktúrálni azokban a régiókban, amelyeket gyakorlatilag elpusztított ez a konfliktus, és megpróbáljuk a gerillákat átképezni erdőőrnek, ami egy nagyon nehéz feladat. Akik eddig embereket raboltak el, mi őket arra akarjuk megtanítani, hogy védjék az erdőket, és a, a karbonkibocsátás csökkentésében működjenek közre. Ez Kolumbia számára és az Európai Unió számára is nagyon fontos erőfeszítés. Ami pedig a Csendes Óceáni Szövetséget illeti, nagyon örülök, hogy ezt ma elmondhatom. Egy olyan integrációs folyamatról beszélünk, ami Latin Amerika történetében talán a legsikeresebb az eddigiekben. Peru elnökével, akkori elnökével, Alan Garciával folytattuk le az első tárgyalásokat, és a csilei elnök, illetve a mexikai elnök is követte példánkat, és egy nagyon gyakorlatilag, nagyon reális folyamat alakult ki, különösebb bürokráciai és túl intézményesítés nélkül, és konkrét lépéseket, konkrét döntéseket tudtunk hozni annak érdekében, hogy a négy legfontosabb gazdaság között elmélyítsük az együttműködést. Brazíliával nem tudunk versenyezni, de ezekben az országokban az egyfőre első megtermelt érték még magasabb, mint Brazíliában, és ezeket az országokat kívánjuk összefogni, megerősíteni, és az együttműködésüket elmélyíteni. Európával különleges kapcsolatot próbálunk kialakítani. Nagyon sok európai ország már nem is megfigyelő státuszban van. 29 megfigyelő ország van egyébként, akik részt vesznek ebben az egyébként igen sikeres folyamatban. Howitt úr kérésére szeretnék a következőkben válaszolni. Beszélt arról, hogy a tüzet hogyan lehet megfékezni, de nem én indítottam el ezt a tűzvészt. Én arról beszéltem feltételként, hogy nem a tűzszünet az alapfeltétel, hanem ez a végcélja a folyamatnak. Miért mondom ezt? Mert az a tapasztalatunk, hogy egy ilyen komplex földrajzi helyzetben a tűzszünet gyakorlatilag arra vezet, hogy arra összpontosítunk, hogy tárgyaljunk a tűzszünetről, közben az e ellen ennek nem részese ennek a tárgyalási folyamatnak. Másodszor azt is bebizonyította a tapasztalat, hogy a FARC nagyon ügyes abban, hogy kihasználja a tűzszünetet, hogy magát katonailag és politikailag megerősítse harmadszor. Ez egyfajta ellentmondásos vagy perverz lépés lenne, hogy a, a fárkra nem gyakorolunk semmiféle katonai nyomást, hogyha a tűzszünetet meghirdetjük. Ezért ezt a döntést személyesen is nagyon fontosnak tartottam. Nagyon nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy Havannában békéről tárgyalunk, és Kolumbiában még háború van. De mi nem a legrövidebb utat keresünk, viszont szeretnénk ezt minél hamarabb elérni a békét. És ami pedig az áldozatok kárpotlását illeti, tudjuk, hogy az emberi szenvedés nagyon nehéz ellentételezni. 470 ezer áldozatnak már biztosítottunk kártérítést, de még ott van a 6 millió áldozat. A történelemben ez az első ország, amely még a konfliktus lezárása előtt elkezdi a kárpótlást. És ez az kárpótlás az inkább szimbolikus értékű. Mennyit adunk egy gyermek életéért? egy apáért, egy anyáért. Nem tudunk erre egy árat meghatározni, nem tudjuk pénzben kifejezni azt a fájdalmat, amelyet a háború okozott, és azt a kárt. És folyamatosan tanulunk mi is. Nem sokára a Harvard Egyetem egy tanulmányt is tesz erről a folyamatról. A történelemben nem volt még példa ilyen jellegű kárpotlási folyamatra, és eh, szeretnénk eh, a népességünknek 14%-ának ezt a kárpotlást biztosítani, ez egy óriási mérték. Az, hogy az áldozatok közvetlenül részt vegyenek a tárgyalásokban, ez fontos számunkra. Eh, nyilván nem tudunk 6 millió áldozatot elutaztatni Havannában, Havanába, fizikailag ez lehetetlen, ezért milyen döntést hoztunk? Bizonyos pártatlan szereplőket iktattunk be, akik mindkét fél bizalmát élvezik. Beszélek most a, az egyházról és különböző egyetemekről, tudományos intézményekről, akik közvetítő szerepet játszanak nem tudjuk fizikailag az áldozatokat bevonni a folyamatba, de a képviselőiket igenis szeretnénk. Emberi jogok. Havit úr, remélem elhiszi nekem és a képviselő hölgyek és urak is, hogy Kolumbiában órás előrépések történtek az emberi jogok tiszteleti tiszteletben tartásában, az alkotmányunkban talán a világon a legnagyobb mértékben próbáljuk biztosítani az emberi jogok érvényesülését. Most már szerencsére levettek minket a különböző nemzetközi szervezetek fekete listájáról. Nem arról beszélek, hogy az országunk egyik napról a másikra emberi jogi paradicsommá vált, hiszen ön is beszél a szakszervezeti aktivisták ellen elkövetett gyilkosságokról. Valóban ez még mindig problémát okoz, de ez a probléma visszaszorulóban van. Nagyon erőszakos csoportok vannak, működnek még mindig az országban, félkatonai szervezetek, de ezeknek a tevékenységét próbáljuk pontosan visszaszorítani hogyha egy szakszervezeti képviselőt meggyilkolnak, számomra már az is túl sok. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az emberi jogok védelmét biztosítsuk, illetve az emberi jogi aktivisták és szakszervezeti aktivisták életét biztonságban tudjuk. Számunkra ez fontos cél más ágazatokban, a különböző politikai és más szektorokban sokat tettünk már ennek érdekében. És nagyon óriási költségeket fordítottunk arra, hogy a különböző szektorokban dolgozóknak a védelmét biztosítsuk. Most próbáljuk eh, racionalizálni ezeket a költségeket, ezeket a védelmi költségeket, de eh, azoknak azt próbáljuk azért biztosítani, akiknek valóban szükségük van rá. Tanok úr, köszönöm szépen eh, az ön kérdéseit is. Ami a kábítószerekkel kapcsolatos politikát illeti két-három éve, mióta ezt a tisztet betöltöm, azon dolgozom, hogy a világban megértsék a kábítószer problémáját, és egy más, modernebb szemszögből vizsgálják ezt. Kolumbiáról eh, úgy kell beszélnem, hogy ez az az ország, amely a világ egészében a legnagyobb árat fizeti a 40 éve az ENSZ által meghirdetett kábítószer elleni küzdelemért. Elvesztettük a legjobb rendőreinket, újságíróinkat, bíróinkat ebben a folyamatban, amikor megpróbáltuk ezeket a hatalmas hatalommal rendelkező kartelleket Medejénben, Kaliban felszámolni, meg sikerült csökkentenünk azt a területet, ahol kokát termelnek, de néhány úgy, néha úgy érezzük, mint hogyha egy szobabiciklin tekernénk, jobbra nézünk, balra nézünk, és még mindig ugyanott tartunk. Itt Brüsszelben, Londonban, New Yorkban, Miami-ban és Bogotában ezt a kokaint fogyasztják mégis a kábítószer elleni küzdelem, amelyet az ENSZ meghirdetett 40 évvel ezelőtt, nem áll nyerésre. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi az, amit rosszul csinálunk, mit kell másként tenni. Az amerikai csúcs találkozón ezzel kapcsolatosan már megindítottunk egy egyeztetést az Egyesült Államokkal és Kanadával, akik elfogadták ezt a megközelítést és ezt a témafelvetést, és 2016-ban eh, eh, ez lesz az egyik legfőbb témánk, melyek azok az új irányok, amelyeket, új eh, megközelítések, amelyeket globális szinten ki tudunk alakítani a tekintetben. Egyetlen ország sem tudja maga megoldani ezt a problémát, egyoldalú lépések nem érnek semmit. Gyakorlatilag ezek kudarcra vannak ítélve. Hogyha én Kolumbiában azt mondom, egy kisfaluban élő parasztnak, hogy ő majd börtönbe kerül, mert marihuánát termel, amikor Kolorádóban legalizálják ennek az értékesítését. Ez óriási ellentmondás. Ezért mondom, hogy globális szinten kell áttekinteni ezt a problémát, és új megközelítést kialakítani. Úgy tűnik, hogy a probléma mértéke egyre jelentősebb Venezuela hogy a szomszédos országokkal és Venezuelával milyen kapcsolatokat alakítunk ki. Én olyan megközelítést alakítottam ki, vagy követek, amelyet Európa is jól ismer, a reálpolitik megközelítését. Sok szomszédos országa lehet, hogy egészen más a gondolkodásmódunk, más modelleket követünk, másként próbáljuk fejleszteni az országainkat, de én hiszek abban, hogy a lehető legnagyobb mértékig a világ minden országával jó kapcsolatot kell ápolni, tiszteletben tartva a különbségeket, és diplomáciai oldon módon oldva meg a konfliktusokat, nem pedig sértésekkel és olyan módszerekkel, amikor nyilvánosan ellenségességet fejeznek ki, mint ahogyan ez kiderült Sávez elnök esetében is. Ez semmire nem vezet, az különbségek ellenére ezek mindig megvoltak és meg is lesznek. Sikerült erőfeszítéseket tennünk eh, annak érdekében, hogy eh, szívélyes, barátságos kapcsolatot alakítsunk ki Venezuelával, és a régi egészében ezt a politikát kívánjuk követni. El kell ismerni, Chávez nagyon fontos szerepet játszott a békefolyamat megkezdésében, elindításában, ezt el kell ismerni, és ezért köszönetet kell neki mondani. Azután volt egy kérdés azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy strukturális béke folyamat induljon el. Vannak olyan csoportok, ahol a politikai elismerés érvényesül a FARC és az ellen esetében, aztán vannak félkatonai szervezetek, amelyek már gyakorlatilag bűnöző bandának minősülnek, ők nem vesznek részt politikai párbeszédben, őket megpróbáljuk felszámolni, szétforgácsolni, és mindent megtenni az ellenük való fellépésben. Ebben a folyamatban a félkatonai szervezetek felszámolásában összpontosítanunk kell minden erőfeszítésünket, hogy ezeket a bűnöző bandákat felszámoljuk, és a fárkal és az ellennel tudunk tárgyalni, mert ők kézben tartják a saját szervezeteiket, és tudnak tárgyalni a tagszervezeteik nevében. Ez bizonyítja, hogy amikor a FARC kijelentette, hogy egyoldalú tűzszünetet hirdet, ezt minden fronton tiszteletben tartották a harcosai, úgyhogy ez is bizonyítja, hogy megfelelő ellenőrzés alatt állnak, és megfelelő irányítás alatt állnak ezek a szervezetek, tehát érdemes egységesen tárgyalni velük. Azután a kémtevékenységre is elkérdezett valaki. Annyit tudok erre mondani, hogy hogy én is egy kérdéssel tudok válaszolni. Esta mañana hablaba... Ah, Európa hogyan tudja az ellene eh, irányuló kémtevékenységet eh, kontrollálni? Amikor a brit eh, hírszerző szervezet is arról beszél, hogy a hekerek ellen igazából eszköztelen, akkor én mit mondjak erre? mindannyiunknak megvan a magunk problémája. Én is voltam már áldozata hacker támadásnak. A személyes számítógépemre bejutottak, és a személyes levelezésemet közé tették. Szerencsére aztán sikerült ennek gátat vetni. Nagyon jó kérdés ez, de én egyelőre nem tudok erre megoldást kínálni. Aztán Urzaszun úr kérdésére válaszolva, amikor ő a szabad kereskedelmi szerződésre kérdezett rá, lehet, hogy van egy kis gondolkodásmódbeli különbség közöttünk. Én hiszek a kereskedelemben, lehet, hogy ön nem, mint fejlesztési, növekedési tényezőben. Rákérdezett a kávétermelők helyzetére. Nem a szabad kereskedelmi megállapodásnak következménye ez kizárólag, de most nagyon jó időszakot élnek a kávétermelők, annyit tudnak exportálni, annyit csak szeretnének, hiszen Brazíliában szárasság dúl, ezért az árak is emelkednek. Ez nyilván felendíti a kávétermelők kereskedelmét, és persze a szabadkereskedelmi megállapodás az ő piacra jutásukat lehetőbbé vagy könnyebbé teszi, ezért hiszek én a szabadkereskedelemben. Latin Amerikában mi így gondolkodunk, és ami a Csendes-óceáni Szövetséget illeti, mi hiszünk az eh, szabad kereskedelemben abban, hogy a kereskedelem korlátait le kell bontani, és nem bezárni kell a gazdaságokat. Ez eh, a társadalom jólétének eh, alapvető feltétele. Ennélkül nincsen gazdasági növekedés, és a gazdasági növekedés nélkül pedig nincsen jólét. Én ennyit tudok erről elmondani. Elnök úr, úgy gondolom, hogy a nagyon érdekes kérdésekre, amelyeket feltettek a képviselők, eh, tudásom szerint válaszoltam. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést a kollégáktól, akik már nem tudtak eh, kérdést feltenni, különösen a spanyol barátaink, de már így is 30 perccel túl léptük az időt, és a többi mm, napi rendi pontok miatt, valamint amiatt, hogy az elnök úr sem tud itt eh, vég nélkül eh, részt venni. Köszönjük szépen a nagyon értekes vitát, minden bizonyal lesz még alkalmunk arra, hogy ezt folytassuk. Külügyminiszter asszony, köszönjük szépen, hogy ön is szent időt arra, hogy ellátogasson hozzánk, és remélem, hogy a következő látogatainál um, ehm, találkozzunk még. Bei dieser Gelegenheit die Diskussion mit uns hier fortführen können. Äh, damit wir das entsprechend vertiefen können. Ihnen, Herr Präsident. Remélem, hogy ezeket a témákat el tudjuk mélyíteni. Sok sikert kívánunk önnek, és reméljük, hogy a béke folyamat fennmarad. Támogatásunkra számíthat, minden jót kívánok!